bizottság nyilatkozatai, megemlékezés július 11-én a Srebrenicai mészárlás áldozatainak emléknapján. Először megadom a szót Vondra miniszterelnök helyettesnek a tanács nevében. Parancsoljon Vondra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Srebrenicáról szólva. Mint minnyáján tudják, szörnyűséges, égbe kiáltó bűn történt itt meg. Több mint 8000 bosnyák férfit öltek meg eh, Srebrenica térségében. Bosznia-Hercegovina történetének, mi több Jugoszlávia történetének és Európának is egy sötét történetének sötét foltja ez. A második világháború vége után pedig ez volt a legszörnyebb atrocitás Európa történetében. Ha visszatekintünk, sokkal korábban sokkal több mindent lehetett volna tenni, Srebrenicában a nemzetközi közösség az EU-t is ide számítva mondott csődöt. Szégyen ez. És mélyen sajnálkozunk az események fölött, ezért morális, emberi és politikai kötelezettségünk, hogy soha többé ne történhessen meg egy újabb Srebrenica. A srebrenicei vérengzése tizedik évfordulájára való megemlékezés során a tanács ismét kihangsúlyozza, hogy milyen mély elkötelezettséggel él az áldozatok irányába, és milyen elkötelezett, hogy soha többé ne történjen meg milyen. Ez a tanács határozata az iktivá való teljes együttműködés kötelezettségéről beszélt eh, a nyugat-balkáni országok számára. A még menekülő politikusok eh, hágába való átadása a srebrenicai áldozatok eh, irányába tett fontos lépés volna, és a béke és a stabilitás és a megbékélés útján, tehát fontos lépés volna. Ezért a tanács továbbra is úgy gondolja, hogy a serebrenyicei bűnök, illetve a Bosznia-Hercegovinában általánosságban elkövetett bűnök végrehajtóit át kell adni, illetve a nyugat-balkáni térségben elkövetett bűnös, bűnök elkövetőit át kell adni az igazságszolgáltatási hatóságnak. Ugyanakkor az európai integráció történelemben igenis segített abban, hogy a történelem sebeit begyógyítsa, ezért koncentrálnunk kell a jövőre is. Az Európai Unió, mint integratív tényező békét, stabilitást, bizalmat és prosperitást biztosított Európának a múlt század második felében. Segítsük hát a nyugati Balkán térséget is az Európai Unióba vezető úton, ez lesz a cseh elnökség eh, külpolitikai eh, külkapcsolatok területén való egyik prioritása. Fontos az integráció és a megbékélés. Persze nehéz akkor a megbékélés, hogyha az igazságszolgáltatás nem érvényesül, és nem jön létre az igazság. Tíz évet eh, történt mindez Karadzsics esete bebizonyította, hogy nincs büntetlenség az ilyen emberiség ellen és szörnyű cselekmények ellen, de Ratko Mladicsot még keresik, hágába kell átadni. Azaz, csupán ekkor történik igazság tétel, és ekkor tekinthetnek a srebrenicei életben maradottak a jövőben. Az EU-nak sok mindent kell tennie azért, hogy Srebrenicából szomorú történelmi emlék maradjon, e, és soha többé ne történhessen meg a nemzetközi közösség elkötelezettsége, nem szavagban ölt testet, hanem a helyi cselekedetekkel, állami fellépéssel kell összekapcsolnia mindkét entitás területén is. Sok fontos lépést tettek, de sok mindent kell még tenni. Srebrenica jövőjét a gazdasági fejlődéssel és a munkahelyteremtéssel lehet legjobban biztosítani, javítani kell a lakosság, a gazdasági, szociális feltételeit. A Republika Srpska hatóságai, illetve a szövetség és a bosnyák hatóságok is finanszírozást biztosítottak a Srebrenicei régiónak. Ezből ki lehetett építeni az infrastruktúrát, a közszolgáltatásokat javították, a fenntartható visszatérés projektét elindították. Nos, ezek a helyi erőfeszítéseket a Srebrenici donátori konferencia is megtámogatta, melyet egy 2007 eh, novemberében tartottunk meg. Itt van talán most a helye is, hogy felszólítsam a szereplőket, hogy eh, újra biztosítsák a támogatást. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtkezünk meg Srebrenicáról, hiszen minnyáján az Európai Unióban és a nemzetközi közösségben, illetve a helyi, hat, helyi hatóságok körében közösen válvetve kell dolgoznunk azért, hogy javuljanak a lakókörülmények a Srebrenicai térségben. Hiszen Csupán a jobb életbe vetett reménye teszi lehetővé a dialógust, és ennek folyamányaképpen teszi lehetővé azt, hogy a gyászoló rokonok tovább lépjenek. Ezzel járulnánk hozzá a srebrenyicei áldozatok emlékének megtartásához. Köszönöm szépen, köszönöm, biztos asszony kapszót. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Close to 8000 men. Közel 8000 fiút és férfit gyilkoltak meg, illetve tűntek el. A nemzetközi legmagasabb törvényszék ezt a mészárlást megfelelő néven népírtásnak nevezte. Az elkövetők elleni igazságszolgáltatást kell megkövetelnünk, és ugyanakkor emlékeznünk az áldozatokra, illetve együtt érezni családtagjaikkal. Ezért tehát támogatom én is ezt a kezdeményezést, hogy a július 11-i napot a szerebrenyicai népírtásra való megemlékezés napjává nevezzük ki. Ugyanis a szerebrenyicai Srebrenica városa a borzalom, a rettenet szimbólumává vált. De szükséges megemlékeznünk erről a napról, nem szabad elfelejtenünk azt, és a tagadásban élőket is emlékeztetnünk kell arra, hogy valójában mi történt. Ismérjük el, hogy 95. júliusája, júliusában mi történt. Ez alapvető jelentőségű a regionális folyamat szempontjából. Ha július 11-ét a szerebrenyiszai áldozatokra való megemlékezés napjává kiáltjuk ki, ez a megbékélés egy felétett újabb lépés lesz a régióban. Azt hiszem, hogy ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy üzenetet küldjünk, nem csupán a tisztelet, a megemlékezés üzenetét, hanem a jövőbe vetett hit üzenetét az EU-ba vetett hit lehetőségét biztosítsuk, de az elismerés önmagában nem elég. Az igazságszolgáltatás ugyanilyen fontos. Úgy hiszem, hogy fontos, hogy valamennyi elkövetőt az igazságszolgáltatás elé állítsuk, és hogy fizessenek azokért a bűnökért, amelyeket elkövettek. Ezért tehát elfogadhatatlan, hogy ilyen sok év után Ratko Mladic tábornok még mindig szabadlábon van. A bizottság elismeri a Nemzetközi Büntetőtörvényszék az IKTI tevékenységét Üdvözöljük Bosznia-Hercegovina együttműködését a törvényszékkel, és hogy a helyi igazságszolgáltatás és együttműködik ezzel a törvényszékkel. Arra bátorítjuk a hatóságokat, hogy erőfeszítéseiket folytassák és biztosítsák, hogy valamennyi bűnt megfelelően megtorolnak. Elnök úr, a, bizot, a bíróságok által szolgáltatott igazságon túl egy újabb igazságszolgáltatásra van szükség az áldozatok felé, hogy szeretteiknek megfelelő, reményteli jövőt biztosítunk ebben segíthetünk a Nyugat-Balkánnak, az országoknak, hogy egy közös európai jövő felé haladjanak. Ugyanis egy virágzó Bosznia-Hercegovinát akarunk látni, stabil regionális kontextusban, ahol a határok keves, kevesebbet jelentenek, és hogy az egymásba vetett bizalom helyreáll. Az Európai Unió története azt mutatja, hogy ezt az utat érdemes volt bejárnunk. Az Európai Unióba vezető utat Bosznia-Hercegovina helyett nem járhatjuk be, hanem az országnak magának kell a feltételeknek megfelelnie, és belső kihívásainak megfelelnie. De mi segíteni fogunk, mert azt akarjuk, hogy ez az ország sikeres legyen, és ez lesz a túlélők sikere diadala. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A néppárt európai demokraták nevében Doris Pak kapszót két percben. Tanácselnök úr, biztos asszony, soha többé háborút, soha többé koncentrációs táborokat, soha többé népírtást a második világháború szörnyűségei után Európában senki nem tudta elképzelni, mindez megtörténhet. És mégis megtörtént a 90-es évek közepén, hat évvel azután, hogy a berlini fal leomlott, amikor Nyugat és Közép-Európa békésen kezdett összenőni, ekkor történt ez meg Bosznia-Hercegovinában. A nemzetközi közösség által éveken keresztül elkövetett hibák abban álltak, hogy nem vették figyelembe, hogyan, milyen bűnözők vették át a hatalmat, elfordultak, Mladicsal is együttműködtek, és ezért ők azt gondolták, hogy büntetlenül megúszszák, hogyha éveken keresztül az etnikai tisztogatás után még tömeggyilkosságot is végrehajtanak. Mladics mind a mai napig nem került bíróság elé. Kisegíti, kirejtegeti, és kiválik ezzel még bűntársa. Sok elkövető még mindig szabadlábon van, sőt részint Bosznia-Hercegovinában élnek, és az áldozatok örököseivel a túlélőkkel találkoznak. Ezért biztosítani kell, hogy nem csak a hágai nemzetközi törvényszék, hanem a bosznia-hercegovinai törvényszékek is jól tudjanak dolgozni. A mi általunk kezdeményezett emléknap a hátul maradottaknak, az életben maradottaknak akar egy jelzést adni, és talán ez a nap azt a célt is szolgálhatja, hogy azok is saját felelősségükre rákérdeznek, akik idáig nem hitték el, hogy ez megtörtént, még a videófelvételekre is azt mondják, hogy hamisak. Ez volna a megbékélés előfeltétele, hiszen hogyha a közvetett és a közvetlen felelősséget az érintettek nem ismerik el, nem jöhet létre megél, megbékélés. Ezzel pedig áll, tartozunk az életben maradottoknak. Köszönöm, megadom a Szocialista Párt nevében Hajt úrnak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Minden évben Nagy-Britanniában, amennyiben a 20. század háborúról emlékezünk, mindig azt mondjuk, hogy lemegy a nap, és hogyha fel kell, emlékezünk rájuk. Az én generációm a második világháború emlékeivel nőtt fel, és az utána következő generációk is emlékeznek. És az emlékezés emlékezteti az embereket eh, a háború emberi költségeire, hogy mennyi ember életbe kerül egy háború, és figyelmeztet, hogy a jövőben ne kerüljön sor ilyenre. Nagyon fontos az emlékezés. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk, hogyha ki akarunk békülni múltunkkal és a jövőnkkel. A szreberenyicai tömeggyilkosság 1995-ben 8000 muzulmán fiú és férfi életébe került. Az ENSZ biztonsági tanácsa és az Európai Unió tehetetlen volt. Szinte 14 éve történt ez a dolog, és kötelességünk, hogy emlékezzünk az áldozatokra. Emlékezzünk a fai gyűlöletre, amely lehetővé tette ezt a borzalmas mészárlást. A tömegmészárlásra emlékezve az interneten azt is láthatjuk, hogy pozitívan nyilatkoznak erről a tömeggyilkosságról. Olyan hangok is vannak az interneten, amelyek eh, dicsérik a tetteseket csupán azért, mert legyilkolták azokat, akiknek más volt a vallása, mert muzulmánok voltak. És eh, ez igazából csak további gyűlöletnek ad táptalajt. Egy közfelkiáltásnak köszönhetően lett ismert ez a szörnyűség. És hogyha a szerebrenyicai áldozatokra emlékezünk, azoknak is üzenetet küldünk, akik dicsőítik ezt a barzalmas cselekedetet, akik dicsőítik a barzalmas szörnyű múltat. És megmutatjuk nekik, hogy el vannak szigetelve nézeteikkel. A szrebrenicai mészárlás túlélőinek is tartozunk azzal, hogy ne felejtsük el a szörnyűségeket. Nagyon sok olyan ember van, akinek nincsen más lehetősége. Elnök úr, adjunk a túlélőknek, a roknoknak még egy esélyt, és jelezzük irányukba, hogy ezt a tömeggyilkosságot soha nem felejtjük el. Köszönöm. Köszönöm szépen, így az elnök. Most pedig az ALDE nevében Kacsin úrnak adom meg a szót, másfél percet kap. Én druge vajne. Az Európai Unió a második világháború után jött létre, és éppen ezért közös az emlékezetünk. A közös emlékezet re építhetjük a közös jövőt. Srebrenica azt bizonyítja, hogy Európában megismétlődhetett az, ami a második világháborúban történt. Srebrenica az etnikai tisztogatás szimbólumává vált, hiszen gyermekeket, felnőtteket mészároltak le népírtás következményeként. Srebrenicában tömegsírokba hányták az embereket. Srebrenicában legyen meg a közös történelmi emlékezetünk. És gondoljunk arra, hogy kötelességünk a nyugati Balkánnal szemben az európai perspektíva fenntartása. Harcolnunk kell a kollektív bűn ellen. A hágai nemzetközi büntető törvényszék elé kell idézni a gyilkosokat, akik felelősek a szrebrenicai tömegmészárlásért. Csak is így tudunk Bosznia-Hercegovinának segíteni. Csak is így tudunk azon emberek traumáj, azon emberek traumáit egy kicsit enyhíteni, akik részesei voltak. Szeretném megköszönni az elnökök konferenciájának, hogy egyhangulag támogatta azt, hogy minden évben hívjunk meg szerbeket és bosnyák, hercegovinai lakosokat, hogy közösen emlékezzünk, és hogy közösen tervezzük Bosznia-Hercegovina jövőjét. Ez az megszakítja az elnök, Horácsek úr. Köszönöm, elnök úr. állásfoglalás nagyon kritikus hangot üt meg az ensz és az európai intézményekkel szemben. A kül- és biztonságpolitika mechanizmusai nem voltak megfelelő, hogy megakadályozzák a szrebrenicai szörnyűségeket. Még ma sincs az Európai Uniónak egységes hangja a szomszédsági politikában amikor a gázai konfliktusról beszéltünk, ez világosan kiderült. A szrebrenyicai tömegmészárlást soha nem szabad elfelejteni. Éppen ezért támogatjuk azt a kezdeményezést, hogy július 11-ét a tömegmészárlás áldozataira való emlékezés napjával nyilvánítsuk. Nagyon fontos az, hogy kibéküljön a két oldal. Fel kell dolgozni a múltat, és ez csak is a párbeszéd segítségével lehetséges. Elfogadhatatlan az, hogy a bűnösök még mindig szabadlábon vannak. Úgy gondolom, hogy nem csak Mladic és a többiek, hanem a cinkosaikat is törvényelé kell citálni. Köszönöm. Most pedig a GUE NGL nevében Erik Meyer kap szót egy percre. Voorzitter, de naam Srebrenica és... Elnök úr, a Srebrenica szó azért híresült el, mert ott 8000 muzulmánt lemészároltak 1995-ben. A túlélők pedig előttünk kell álljanak. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy próbáljon meg projekteket támogatni, amelyeket azért hoztak létre, hogy munkahelyeket teremtsenek, például az idegenforgalmat fejleszék, hiszen ez nem csupán a megemlékezés helye. Természetesen a humanitárius közbelépés szintén fontos volt. De már kezdettől fogva egyértelmű kellett legyen, hogy a külföldi csapatok jelenléte hamis reményeket kelthet. Holland csapatok is voltak ott, és az áldozatok az áldozatok életben maradhattak volna. Félbeszakított az elnök ura hozzászólót. Most pedig Belder úrnak adom meg a szót. Kérem, tartsa tiszteletben a felszólalási időt. Köszönöm. Könnyeket ontottunk az áldozatokért. És valaki azt mondta, hogy öljetek meg, elvettétek az egyetlen gyerekemet ott kiabált, emlékszem a tévé képernyőjéről, hogy valaki ezt kiabálta. Egy bosnyák asszony sírt, és azt akarta, hogy megöljék. 1995-ben férjét és 12 éves fiát is elvesztette. Ma pedig azt halljuk, hogy felkeresik őket. Például egy amsterdami professzor is felkereste ezt az asszonyt a szrebrenicai események feladatot jelentenek számunkra, hiszen a túlélőkkel is foglalkoznunk kell. 1995. július 11-én én máshol dolgoztam. Safe haven. Egy hollandul. És eh, holland állampolgár, holland újságíróként foglalkoztam a háborúval. Van egy szép vers a második világháborúról. Ezek a szavak pedig július 11-ére is vonatkoznak. Köszönöm szépen! Most eh, pedig eh, Dimitar Stojanov kap két percre szót. Tázi, вечер сме се събрали да си припомним едно страшно престъпление, случайно наречено геноцид, което представлява действително една... Azért gyűjtünk ma itt össze, hogy megemlékezzünk egy rettenetes bűnről, amelyet pontosan népírtásnak nevezhetünk. Ez a közelmúlt egyik óriási tragédiája. De ami az állásfoglalásunkat illeti, nos ebben azt látom, hogy csupán a felét mondja el annak, amit történt. Egyes neveket megemlít, Radovan Karadzsics nevét, Mladics nevét, de nem említi azon muzulmánok nevét, akik szintén bűnöket követtek el Srebrenicában. Ezen borzalmas konfliktus során például a muzulmán egység vezetőjét nem említik meg ebben az állásfoglalásban. 93-as év karácsonyán egy keresztény faluban rettenetes bűnöket követtek el, több tucat fal, falut pusztítottak el, és érdekes módon ezeket a dolgokat meg sem említik. Ebben a szövegben nem szabad tehát kettős mércét alkalmaznunk, amikor ilyen bűnökről beszélünk. Azok, akik azt mondják, hogy csak a keresztények ölték meg a muzulmánokat, és ennek az ellentéte nem történt meg, azok képmutatók, és soha nem sikerült bizonyítani a tömegsírok létezését Srebrenicában. Tény, hogy sikerült feltárni egyes tömegsírokat, de hát meg kell nézni, hogy melyekben vannak keresztények, nem csupán muzulmánok, és nem szabad úgy tenni, mintha nem léteztek volna ilyen bűnök. Köszönöm szépen, most Ibriszagics asszony kapszott két perccel. Köszönöm szépen. Két perc alatt kell leírnunk azt, ami Srebrenicában történt. És most kell megtanulnunk az két perc alatt, hogy mire emlékezzünk. Mit nem mondtunk még meg? Mit nem mondtak még el Szerebrenicáról? Mit tudok én mondani az egyetlen Boszniában született európai parlamenti képviselő. Hogyan tudjam bosnyák születésű svéd képviselőként elmondani azt, hogy mi történt ott azoknak, akiknek nem voltak tapasztalatai. Stojanov úr, emlékszem arra, ami ott történt abban az időben. Azt is uh, tudjuk, hogy Európa nem tudott cselekedni. Hogyha valaki tudta volna, hogy mi a helyzet, akkor lehet, hogy cselekedett volna. Azonban ott az emberek azt látták, hogy nincs segítség. Emlékszem arra, hogy sírt egy tíz éves kislány, és azt mondta nekem, hogy most látta, hogy hogyan temették el a szüleit és a testvérét. És azt is látta, hogy hogyan próbálták elföldelni az embereket, hogy megsemmisítsék a bizonyítékokat. Amikor megtudta apám, hogy nagybátyám és unokatestvérem koncentrációs táborban él, és igazából nem volt lehetőségem arra, hogy az egy éves fiamnak tejet adjak. Ezeket a dolgok soha nem lehet elfelejteni. Nem tudom elmondani önöknek azt a magányt, amiben ott voltunk, és agonizáltunk, nem tudtuk, hogy mi történik és látta Európa, hogy hogy szenvedünk, és nem akadályozta meg. Ezt az érzést Stojanov úr osztom a szrebrenicai emberekkel, és a balkáni háború összes áldozatával osztom ezt az érdést. A szrebrenicai áldozatokra való emlékezés napja nem fogja visszaadni a családoknak, család tagjaikat, azokat, akiket kivégeztek, akiket megöltek. És ez csak azt mutatja, hogy Európa emlékezni akar, hogy nem tudott mit tenni, és hogy megakadályozza azt, hogy ez valaha még egyszer megtörténjen. És az egyik legfontosabb ebben a tekintetben az, hogy a Nyugat-Balkán összes állama minél hamarabb legyen tagja az Európai Uniónak, és így esetleg Európa esetleg lemoshatja magáról azt a szégyenfoltot, amit okozott magának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Diana Wallace-nak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, biztos asszony, meg szeretném köszönni a támogató észrevételeit. Múlt év júliusában az a megtiszteltetés és az a kötelesség, kötelezettségért, hogy a parlament elnökének nevében a Srebrenicai emlék eh, eh, találkozóra menjek el, soha életemben nem fogom elfelejteni ezt az élményt. Sok ezer ember gyűlt össze a forró júliusi napsütésben, méltóság teljén, eh, szomorúsággal eltöltve, és természetesen gyászsal átítatva. De nem szabad elfelejtenünk, mi történt, hiszen minnyáján európaian, európaiaknak egy dejavű érzéssel kell, hogy rendelkeznünk, mint hogyha magunk is cinkosok lettünk volna, láttuk a jeleneteket a televízióinkon, láttuk, mi készül, mégis nem tettünk semmit, tehetetlenek voltunk. Nem mondhatjuk azt, hogy soha többé nem történik ez meg, de azt mondhatjuk, hogy emlékezünk, tanulunk és segítünk az embereknek, hogy előrelépjenek, is az Európai Emlékezés Napja erről szól majd. Soha nem felejtem el ezt a tapasztalatot, soha nem felejtem el az anyákat, a leányokat, a családokat, akikkel ezen időszak alatt találkoztam. Remélem, hogy legalább egy pozitív jelzést tudunk nekik adni a jövő tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a spontán felszólalók körében először is Plesnyinszka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen egyetértek a július 11-ének eh, emléknappá való tételével hiszen Srebrenicában a nemzetközi közösség nem tudta elkerülni a vérontást. Ilyen módon legalábbis eh, emlékezünk és tiszteletünket mondjuk meg a mm, áldozatoknak. A Srebrenica eleste után több mint 8000 muzulmán férfit eh, öltek meg, eh, rengeteg nőt megerőszakoltak, és rengeteg idős embert és nőt pedig deportáltak. Soha nem szabad elfelejteni a volt Jugoszlávia területén zajló polgárháború ezen gyászos eseményéről. Remélem, hogy a nyugati Balkán országa is támogatják majd ezen emléknapot, aminek segítségével talán a jövő nemzedékeit is fel tudjuk szólítani, hogy soha többé ilyen eseményt hisz, és fontos az is, hogy mindenki tudja, hogy mi történt Srebrenicában. Köszönöm szépen, Pribetics kollega kapszót. Could Mikrofonját kérem kapcsolja be. Dépasser les tensions du passé pour déployer tous les efforts pour stabiliser les Balkans occidentaux. Felül kell kerekedni a múltbeli feszültségeken, hogy stabilitást érhessünk el a Balkánon, és ezért a történelmet is le kell küzdenünk. Ezzel a megemlékezési nappal, ezzel a szimbolikus nappal ezt a célt el is érhetjük, hogy tisztelettel megemlékezzünk a szrebrenicai vérengzés áldozatairól. Emlékeznünk, emlékeztetnünk kell valamennyi népet arra, hogy fontos figyelni arra, hogy az államok ezt soha többé ne követhessék el. Az Európai Uniónak szüksége van egy olyan közös kül- és biztonságpolitikára, amely biztosíthatja számunkra ezt a nyugalmat. A Nyugat-Balkánnak természetesen az a célja, hogy csatlakozhasson hozzánk, de először is együtt kell működnie a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel. És a jelenlegi és jövőbeli generációknak pedig arra van szüksége, hogy emlékezzenek erről. Kacsin úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, hogy én magam az áldozatok családjával kapcsolatba léptem, és köszönetet mondanak mindenkinek, akik a mai vitában részt vesznek. És szeretném ezt kiegészíteni a következővel. Az állásfoglalás nem csupán a múlttal foglalkozik, hiszen szól ugyan a halottakról, de a jövőre is odafigyel, a túlélőkkel foglalkozik. Köszönöm szépen, most pedig... Doamnă komisár, stimate domnule viceprim-ministru, domnule președinte, masacrul de la Srebrenica... Igen, tisztelt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 Igen. Tanulnunk kell a múltból, hatékonyabbnak kell lennünk. Az Európai Uniónak hatékony kül- és biztonságpolitikára van szüksége, és jobb szomszédsági politikára is szüksége van, hiszen eh, fel kell lépnünk az emberi jogok megsértése ellen, fel kell lépnünk a szeparatista tendenciák ellen hiszen borzalmas dolgok történtek Srebrenicában. Európának erősebbnek kell lennie a megelőzésben. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni miniszterelnök helyettes urat, hogy szóljon hozzá. Elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy lezárjam a mai Srebrenicával kapcsolatos vitát. Először is biztosítanám önöket arról, hogy a tanács arra törekszik, hogy a szereberenyicei bűnök elkövetőit Bosznia-Hercegovinában, illetve máshol a Nyugat-Balkán régiójában bíróság elé állítsák az ISDP küldetésünk Bosznia-Hercegovinában a továbbiakban is támogatást, illetve segítségnyújtást ad a Nemzetközi Büntetőtörvényszéknek és a hatóságoknak. Srebrenica mindig is nagyon kényes és fontos tényező lesz Bosznia-Hercegovina politikai életében, illetve az EU-ban és a szélesebb nemzetközi közösségben. Ezt a lehetőséget felhasználnám arra, hogy Bosznia-Hercegovina politikai vezetőit felszólítsam arra, hogy ezen fájdalmas történelmi eseményt ne használják fel politikai céljaikra. Kezdeményezőnek kell lenniük abban, hogy országokat egy jobb jövő felé vezessék nem csupán Szerebrenyicában és Bosznia-Hercegovinában van szükség arra, hogy erőiket egyesítsék. Szerebrenyica azért történt meg, mert az európai szellemiség nem volt jelen. Ezért segítenünk kell az országnak abban, hogy a megfelelő utat kövessék az EU felé. Az egyik fontos lépés az volt, hogy a partnerségi, illetve a társulási megállapodást aláírták. De ennél még sokkal többre van szükség. Több bátorságra, bizalomra, hogy a teljes körű megbékélés megvalósuljon, és az integráció. Mindenkinek a kötelessége az, hogy az élőkből ne legyenek áldozatok. Nekünk ez a feladatunk a jövőbeli generációk felé. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig a biztos asszony következik. Köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak, igen, tisztelt Ibiliszagics képviselőasszony. Én is azok közé tartottam, akik a TV képernyője előtt ültek, amikor a szörnyűségek megtörténtek, és mindig úgy gondoltuk, hogy a biztonságos területek igenis védett területek lesznek. Tehát sok más európaihoz hasonlóan ugyanúgy megrendített az, amikor kiderült, hogy mi volt a valóság, hogy nem ért semmit az ENSZ védőpajzsa. Az Európai Unióban keménye leckékből tanultunk, és így kezdtük kialakítani a közös küldös biztonságpolitikát. Ez volt az első lépés. Azután tovább léptünk, hiszen láttuk, hogy nem voltunk egységesek, és ez a szörnyűséges mészárlás így megtörténhetett. Ezért tehát teljes együttérzésemről biztosíthatom önt. Köszönöm, hogy én nyíltan szólt a megbékélés mellett. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lehet ezzel az emlékkel élni. Másrészt viszont azt gondolom, hogy az Európai Unió jövőt kínál Bosznia-Hercegovinának is, és talán ez valóban segít majd megbékélni ezt szörnyű események áldozatait. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Hatállásfoglalásra történ irányuló indítványt nyújtottak be a frakciók. Az állásfoglalási indítványokról holnap szavazunk. Hosszú volt a vita, köszönöm szépen a részvételüket. Ezzel lezárom az eszmecserét. Jó éjszakát kívánok!